hamarabb vissza kell állítani növekedési pályára az európai gazdaságot. Michel Barnier biztos úr szavaival a vitát lezárom, és azonnal áttérünk az innovációs partnerségekkel kapcsolatos szóbeli kérdésre, melyet a bizottsághoz intéztek mindenekelőtt a kérdés szerzőinek adom meg a szót közöttük is elsőként judit merkies képviselő asszonynak két perc áll rendelkezésére. elnök úr! az emberek azt gondolják hogy az innovációval jobb, versenyképesebb gazdaságot lehet elérni. Ezzel egyetértek. De sürget is a téma. Az Európai Tanács úgy döntött, hogy most vetik bár fel ezt a kérdést, de csak jövő februárban, márciusban tárgyalnak a témáról. Miért? Kérdem én. Megoldódtak ezek a nagy társadalmi kihívások? Az energia probléma, a nyersanyag probléma? a társadalom előregedésének problémája megoldásra talált? Úgy gondolom, hogy nem el kell válaszolnunk, ezért az innovációs stratégiával kell foglalkoznunk. Az Európai Bizottság innovációs stratégiája világos, de nyitva marad néhány kérdés. Például az világos, hogy nem kell új eszközöket bevezetni, sokkal inkább jobb eszközökre van szükség. Az is biztos, hogy egy hosszú távú, jól működő instrumentumra van szükségünk, amely 2020-ig vezet el bennünket. Fontos ezen felül az is, hogy az innovációs partnerségek a lehető legkonkrétabb formát öltsék. Technológiailag semlegesnek kell lenniük, közel kell állniuk a piachoz, és minden fontos partnert be kell vonni. Az ipart, a politikát, a kutatóhelyeket, és persze az állampolgárokat is, hiszen ők az innováció mögött rejlő erőforrásuk, ők az innováció motorjai. Az egészséges öregedés, a healthy aging nagyon jó alap, amelyre építhetünk, de talán nem csak egészségesen kellene megöregedni, hanem egészségesen kellene élni. Van tehát még mit tennünk. Azt is arra is rábólinthatunk, hogy a forrásainkat jól használjuk, az energiával ne pocsékkal pazaroljunk. Valóban innovációra van szükség. A tanácsnak valóban be kell avatkoznia, és nagyon fontos, hogy az innovációs stratégia működhessen. Nem húzódhatunk vissza határaink mögé a gazdaságot most már fel kell lendíteni, az európai munkahelyeket meg kell őrizni, és ezt innovációval lehet biztosítani. Képviselőasszony, most pedig Amália Szártori képviselőtársunk következik. Köszönöm szépen. A bizottság javaslata, amely az innovációról szól, és október 6-án került elfogadásra az EU 2020 stratégia része. Ez a kezdeményezés konkrét válasz kíván lenni, egy hatékony, fenntartható válasz a, szó, a társadalmunkat érintő legnagyobb problémákkal kapcsolatban. Igen, sok célkitűzés, cselekvési terv szerepel ebben a javaslatban. Az egyik ezek között, a leginnovatívabb talán, az, innové, az innovációs partnerségek kérdése. Ugye itt a megfelelő partnerségeket kell létrehozni, és végül is a bizottság olyan prioritásokat alakított ki, amelyek nagy valószínűséggel kihívásokat fognak jelenteni a következő évek során társadalmaink számára. Az Európai Parlament azt a döntés hozta, hogy véleményt alkot, én pedig ennek vagyok a jelentéstevője a néppárt részéről. A legtöbb ö, frakció aláírta egyébként ezt a szállásfoglalást, úgyhogy nincsenek nagyobb problémák. Azt szeretnénk elérni, hogy azok a partnerségek, amelyek a kísérleti tervek után kerülnek megvalósításra, az egészséges megöregedéssel kapcsolatban, több európai városban is lesznek előre mutató kutatások, és aztán a másik ilyen terület a nem energia jellegű alapanyagok. Ezek szintén rávilágítanak azokra a problémákra, amelyek társadalmaink előtt állnak finanszírozás, kormányzás, büdzsé, meg kell nézni, hogy ezek hogyan valósulnak majd meg az első partnerség kapcsán. Most pedig Jorgo Kacimárki Kakis képviselő úrnak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! mit tesz az innovációs politika Európában, és mit tesz a kutatási politika. Hogyha ezt a kérdést föltesszük magunknak, és megkérdezzük az utca emberét, akkor valószínűleg nem kapunk választ erre. Ugyanis nem teljesen világos, hogy mi a különbség az európai kutatás és innováció között. Éppen ezért üdvözöljük, hogy Gégen Quinn biztos a javaslatával az innováció témáját meghatározza. Tehát megmondja, hogy mi az innováció az nem más, hogy, mint annak tudománya, hogyan csinálunk a tudásból pénzt, licenszet, szabadalmat. Ez egy új lépés, én örülök, hogy a bizottság erre az útra lépett. Azonban most gyakorlatilag eh, holdra kell embert küldenünk, meg kell, hogy mutatnunk az adófizetőknek, mit csinálunk a pénzükkel. Éppen ezért nagyon nagy potenciál van abban a kérdésben, hogy két további egészséges életévet adjunk hozzá az élethez. Ez egy olyan projekt lenne, amit mindenki érteni fog kinn az utcán is, Éppen ezért azt javaslom első innovációs partnerségként, hogy ezzel foglalkozunk két további egészséges életév, legyen ez a motto, ezt mindenki érti, és ez megkapják támogatásunkat. Azonban szeretnék utalni arra, és Merkis asszony is már beszélt erről, hogyha a már meglévő eszközöket, a DIT-t, a kikkeket, a jetiket, és vannak az úgynevezett Competitive and Innovation programok. Ezek már léteznek, hogyha ezeket egy újabb programmal egészítjük ki, akkor gyakorlatilag áttekinthetetlenné tesszük a politikánkat, ezt nem szabad tennünk, az innovációs partnerségnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy rendet teremtsünk ezen a területen, az egészet egy rendszerbe vigyük bele, éppen ezért csak azért fogjuk elfogadni ezt a tervet, hogyha az adófizetők számára világosabbá válik ez az egész, tehát mi az, ami több, európai többletértéket biztosít. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Képviselő úr, most pedig Evzen Tosenovszki képviselő urat kérem két percre. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, a bizottság kezdeményezése, mely pilot vagy kísérleti programok bevezetését irányozza elő az aktív öregedés területére, nagyon érdekesnek mondható. Hiszen itt az európai lakosság előregedésének problémáját tematizálja a bizottság. Komoly problémával állunk szemben, hiszen más-más feltételek között élnek az idősödő emberek az Európai Unióban. Magyarázható ez a különböző országok különböző történetével, de más-más szokásokkal is. A bizottság pedig innovatív módon próbálja ezt a problémát megoldani, de remélem, hogy nem csak általános szinten topog majd megfogalmazásaival, hanem gyakorlati javaslatokkal is él. Van itt még két nagyon fontos kérdés, az intelligens városok és a nyersanyagok kérdése. Hogyha ma megvizsgáljuk a problémákat, akkor azt láthatjuk, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, különösen a nyersanyagok kérdése. Az Európai Unió tagállamai vélhetőleg már az elkövetkező évben, években nagyon nagy kihívásokkal állnak szemben, mind az energia hordozók szűkös volta okán, mind pedig a nyersanyagok beszerzése se okán. Ezen felül nagyon fontos a versenyképesség, az Európai Unió versenyképesség és növekedése szempontjából is, hogy kellőképpen rendelkezésre álljanak a nyersanyagok. Itt is az egyes országokban más-más feltételek állnak fenn. És nagyon fontos, hogy ezt a témát is figyelembe vegyük. Köszönjük. Ságát képviselő úr, Marissa Matias képviselőasszony kérem szintén a szerzőként Köszönöm szépen. elnök úr. Itt most végre abból indulunk ki, hogy az innovációs partnerségeket megvalósítjuk. Ez ugye egy olyan kísérleti terv, amelyről ma itt vitázunk. Azonban még nagyon sok aspektusa hiányos. Nem látjuk világosan azt, hogy a következő években a prioritások hogyan fognak alak, kialakulni, ki fogja megmondani, hogy mik a prioritások, mik a kritériumok. Szerintem ezekre a válaszokra azonnal választ kellene kapjunk. És egyébként lenne az első projekttel kapcsolatban egy konkrét kérdésem is, itt az aktív befektetéssel kapcsolatos projektre gondolok. Nos, hát igen, ez pozitív, mert nagyon fontos is az, hogy odafigyeljünk erre az igencsak érzékeny területre. Európa egyre öregebb, és egyre szegényebb is, de ne felejtsük el azt, hogy ellentmondásos egy kicsit az, hogy egy olyan projektet, hogy kapunk egy projektet, de nem tudjuk az innováció szolgálatába semmit se beállítani. Tehát most egy mostani kontextusban, akkor, amikor a szociális államot szét akarják robbantani, amikor az egészségügyből szintén ezt is megpróbálják megszorító intézkedésekkel ellehetetleníteni. Nagyon jó az, hogy a társadalmunkat javítsuk, csodálatos célok, teljes mértékben egyet is értek velük, azonban felmerül bennem az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hiszen ez teljesen egy ellentmondásban van azzal, ami gyakorlatilag történik a tagállamokban, ahol megszorító intézkedések vannak kell, szükség van ilyen politikákra, de azokat finanszírozni is kell, mert különben semmi értelme nincs az egésznek. Éppen, és, Most pedig megadom Szörex miniszternek a szót, hogy foglalja össze az itt elhangzottakat, illetve a bizottság nevében, illetve a tanács nevében javít az elnök, tehát a tanács nevében szólaljon fel. Tisztelt elnök úr, kedves parlamenti képviselők! Nagyon örülök annak, hogy ezzel az kísérleti tervel kapcsolatban vitát folytathattunk az innováció témájáról. Itt egy európai partnerség koncepciója van kialakulóban, amely kulcsfontosságú eleme a közleménynek, amelyet most október elején tett közzé az Európai Bizottság. Természetesen a tanács most még vizsgálja a helyzetet, és most fogja a versenyképességi tanács számára november 26-ára ezt a kérdést megvit- megvitatni. Június 17-én az Európai Bizottság az Európa 2020-as stratégiát útjára indította. Ebben a kontextusban az egyik legnagyobb kihívás, és itt idézek, javítsuk a kutatás és fejlesztés körülményeit annak érdekében, hogy magán, illetve közszféra befektetéseit GDP arányosan 3%-ra növeljük a kutatásfejlesztés területén. Hiszen már a Lisszaboni szerző, ö, stratégiában is szerepelt ez a 3%, most pedig arról van szükség, arra van szükség, hogy meg is valósítsuk ezt. Az Unió az innovációért című munka ennek a nagy célnak a nyomán jött létre. A belga elnökség nagyon szorgalmasan kíván hozzáállni ehhez a kérdéskörhöz. Volt egy első informális találkozunk júliusban, és aztán egy másik formális eszmecserénk október 12-én. Így pedig az elnökség számára a, nyilvánvalóvá vált, hogy a tanácsi végkövetkeztetéseket közé teheti, akkor, amikor majd október 25-én és 26-án a versenyképességi tanács erről döntést tud hozni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ipar, illetve a kutatási szektor szorosan, válvál vetve dolgozon ebben a dossziéban. Júliusban volt egyébként egy közös tanácsi ülésünk is ebben a két szektorban, és egyébként a bizottsági közlemény, valamint a versenyképességi tanács munkái szintén az innováció, illetve a kutatás fejlesztésével kapcsolatban előrelépést tesznek, hiszen ez fontos témája kell, hogy legyen majd az európai csúcsnak is, majd decemberben. Az állam és kormányfők döntenek majd erről, éppen ezért nekem most eléggé óvatosan szabad csak fogalmaznom, mint versenyképességi tanács elnöke. A tudás, amely az oktatás, kutatás, innováció háromszögéből áll össze, nem új, sem a tanács, sem a bizottság, sem a parlament számára. Az európai kutatási térséggel kapcsolatban már sokszor beszéltünk erről a versenyképességi tanácsban is. A Európa 2020-ban is szó esik erről, és nem olyan régen az Európai Tanács is egy innovatív Európa létrehozásáról ö, szóló dokumentumot dolgozott ki, amelyet a spanyol elnökség fogadott el. Néhány fontos utat szeretnék felsorolni, amelyet mi a tanács részéről fontosnak gondolunk. Egyrészt arról van szó, hogy a közszférában és a magánszférában is az összes kutatást össze kell hangolni. Másodszorban hatékonyabb finanszírozást kell kidolgozni az innováció, kutatás és a fejlesztés számára. Harmadik fontos pont, a közpiacok, vagy közbeszerzési piacok kell, hogy támogassák az innovációt, illetve az innovatív szolgáltatások megvalósulását. A nem technológiai innovációk, design, szolgáltatások vagy kulturális kreativitás szintén fontos tényezők. Ötös pont. Kutatási erőfeszítéseket a védeni kell védjegyekkel, illetve szabadalmak segítségével, technológiailag épp úgy, mint más területeken. És végül a rendelkezésre álló eszközök és erre most megint emlékeztetnék, egyszerűbben és racionálisabban megközelíthetők kell, hogy legyenek. Egyébként nagyon örülök annak, hogy a bizottság, illetve a parlament ITRE szakbizottságával hasonlóan gondolkodunk. Az innovatív partnerségek nem szabad, hogy újabb bürokratikus terhet jelentsenek, sőt, ennek az ellenkezője kell, hogy megvalósuljon az egyszerűsítés. A regionális dimenzió szintén nagyon fontos az innováció szempontjából, és ezért kellene a kis- és középvállalkozásokat bevonni a folyamatba, és őket is támogassuk regionális szinten. Aztán humán tényező, szintén nagyon fontos a, a kutatás és az innováció szempontjából. Európának meg kell erősítenie azt a kapacitását, hogy megtartsa kutatóit és tehetséges fiatal kutatókat külföldről is ide vonzom. Ezek után szeretnék négy konkrét kérdésre választ adni. az, innovatív, az innovációs partnerségekkel kapcsolatban még a tanács nem mondott ki végleges véleményt, azonban úgy tűnik, hogy a kísérleti tervel kell kezdeni a munkát. A 2011 elején kezdődne az öregedéssel kapcsolatos kísérleti terv beindítása. és aztán 2011 során majd minden bizonyal érkeznek más javaslatok is, amik majd később kerülnek megvalósításra. Először tehát egyfajta kísérleti jelleggel kellene beindítani ezt a projektet, megfelelő feltételek mellett. Témaválasztás. A jövőbeli partnerségek szempontjából szintén fontos kérdés a tanácsi viták során is. Éppen ezért a legnagyobb szociális kihívások kell, hogy indító rugóját képezzék ennek a gondolkodásnak. Már bizonyos kontextusokról született döntés, európai öm, kihívások, az európai hozzáadott érték, és az, hogy a kutatás eredményeit az európai polgárok és az európai versenyképesség is lássák. Éppen ezért ilyen szempontból a tanács korábbi és a bizottság mostani közleményében szereplő feltételeket hasonlónak látom. Emellett a kollégáim mindig is hangsúlyozták azt, hogy a hatékonyság, az egyszerűsítés, a struktúrák könnyedsége, a magánszférával való együttműködés, és főként a kis és középvállalkozásokkal való együttműködés, valamint a pénzügyi a már rendelkezésre álló pénzügyi eszközök optimalizációja. Most nézzük az ütemtervet. Ugye ez talán a legkényesebb kérdés. Minden bizonyal a hozzáadott érték, a koherencia, a rugalmasság és a könnyedség lesznek a kulcsszavak. Ezek nélkül egy egységes modellt nem lehet létrehozni. És végül, hogy a koncepciók listájának végére érjünk, egy szemináriumot hoztunk létre, vagy alakít, szerveztünk a belga elnökség alatt, néhány nappal ezelőtt ért ennek néhány nappal ezelőtt lett ennek véget, Finnország is részt vett a szervezési munkákban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a kérdések részt, részét képezik az Európa 2020-as stratégiának, és ezért a bizottság nagyon ambiciózus javaslatokkal állt elő, de hát kevés pénz áll a rendelkezésére, és ezért nagyon fontos lenne az, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket. És végül, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, a jobb kormányzás nemzeti szinten, a partnerségek jobb irányítása kérdésére szeretném felhívni a figyelmet. Nincsenek már megszabott modellek, nincsenek egységes modellek. Figyelembe kell venni az egyes tagállamokban uralkodó különböző helyzeteket, minden érintett fél, minden tagállam szintjén különbözőképpen fogja ezt, fog részt venni a munkában, a privát szférában épp úgy, mint a közszférában. Kedves parlamenti képviselők, meg vagyok győződve arról, hogy a kutatás és az innováció nem egy opció Európa számára, hanem inkább kötelességünk ezeket támogatni, akkor, hogyha tényleg szeret, komolyan gondoljuk azt, hogy fenntartható növekedést szeretnénk elérni, és a környezetünket meg kívánjuk őrizni. Nagyon örülök annak, hogy az önök parlamentje ennyire érdeklődik ezen kérdések iránt, és főként az innovációs tervel kapcsolatos első vitának örülök. Ez azért is alapvető fontosságú, mert nagyon nehéz döntések előtt állunk, mi is, a tagállamok is, de ugyanakkor nem szabad, hogy a megszorító intézkedések áldozatává váljanak az innovációs projektek. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen rendelkezésükre állok. Elnök úr, azt szerettem volna kérdezni, hogy a tanács hozzászólási ideje hosszabb lesz, akkor, hogyha az ülésünk este van. Én nem igazán tartom ezt udvariasnak a tanács részéről, hogy kétszer annyit beszél, mint Van és Barózó urak együttesen. Én szeretnék arra rámutatni, hogy vannak még más fontos pontjaink is, és szeretném, hogyha egy kicsit azért korlátozná a felszólalás idejét a tanács. Nem, nem tudok beleszólni, kedves képviselő úr. Köszönjük a hozzászólást, az észrevételt. Most pedig átadom a szót a képviselőcsoportok nevében felszólalóknak mindenekelőtt a néppárt részéről cukalász képviselő urat kérem két percben hozzászólásra. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy eh, milyen nagy lehetőséget nyer, rejtenek ezek az együttműködések, együttműködési partnerségek a fejlesztés számára. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy vannak veszélyek is, amelyek ezen eszközökhöz kötődnek. Ezek negatívak is lehetnek, mert növelhetik a tagállamok közötti különbséget de szeretnék rámutatni néhány dologra, amelyek a Görögországban, és szeretnék visszatérni arra a megjegyzésre, amelyet ezzel kapcsolatban tettek az előttem szólók. A gazdasági helyzet számos déli országban, déleurópai országban akkor, amikor az IMF és a Világbank drasztikus csökkentéseket követelnek, ami azt jelenti, hogy a kutatási projektek egyre inkább a nullához közeledtenek. Ez azt jelenti, mindez azt jelenti, hogy jelenleg ezek a partnerségek nagyon pozitív faktort jelenthetnek a költségvetési csökkentések, amelyeket a különböző tagállamokban létrehoznak, illetve az a fajta agyelszívás, amelyet láthatunk. Ez, ezek azt jelentik, mint hogy számos szakértő elhagyja az országát, és ez ahhoz vezet, hogy nem eléggé hatékonyak a kutatói centrumok, és a helyzet egyre inkább rosszabb lesz a helyzet azért is rosszabb lesz, mert az európai egyetemek helyzete sem túl jó Európában. A Times felsőoktatásra foglalkozó magazinja azt írta, hogy Európában 82 olyan egyetem van, amely benne van a világ 200 legjobb egyetemében, és ezek közül csak nagyon kevés van például Spanyolországban. Tehát mit fog tenni a tanács azért, hogy ezt eh, be lehessen zárni, ezt a nagy szakadékot észak és időt, mert nagyon eltelt. Eh, köszönjük szépen a felszólalást. Eh, Riera Madurell képviselőasszonyt kérem egy perces hozzászólására. Señor presidente, es un acierto que la comisión haya lanzado. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon helyes az, hogy az Európai Bizottság megtette ezt a javaslatot az innovációval kapcsolatban, hiszen intelligens és fenntartható fejlődésre van szükség, nagyobb foglalkoztatásra van szükség, nagyobb versenyképességre, és ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak sokkal inkább innovatívnak kell lennie. Ebből fakadóan a frakciónk mindenképpen felelősséget vállalt, és koordinátor voltam, és az Európai Parlamenttel együtt azon vagyunk, hogy megoldásokat találjunk ezekre a problémákra. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyra van szükség a gazdaság, a környezetvédelem között. Nagyon fontos az, hogy Európa zöldebb és intelligensebb legyen, és nagyon legyen a szociális kohézió. Ezzel az állásfoglalással utaltunk arra is, hogy milyen témák élveznek prioritást az együttműködés és innováció kapcsán, habár a fókuszt arra helyeztük, hogy a siker attól függ, hogy eh, mennyire tudjuk az innovatív eh, vállalatokat, egyetemeket, illetve kutatócentrumokat bevonni. Ül az európai konzervatívok és reformerek nevében Zbigniew Zsobro képviselő úr szól. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Európa musi się rozwijać, a innowacyjność... Köszönöm szépen e, Európának e, valóban fejlődnie kell. Ez a legjobb módja az innovációnak, hogy kilábaljunk a válságból. A bejelentett e, pénzügyi támogatás, illetve ennek növelése a kutatás céljára, ez már egy nagyon jó előjel. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy a támogatás megfeleljen a GDP-nek, és ez meggyorsítaná mindenképpen a fejlődést. Külső segítség nélkül a KKV-k nem tudják majd a kutatásukat finanszírozni. Mégis van egy probléma. A pénz egyedül nem lesz elegendő. A vállalatoknak magukat kell finanszírozniuk, és a közép-kelet-európai országok nagyon nehéz helyzetben vannak ezek, ez a helyzet más területeken, nem csak a kutatás területén, és megmutatkozott a legtöbb támogatást a, az alapokból a régi 15 tagállam kapja. Európai Unió nincs szolidaritás nélkül, ezért felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja jobban támogatni az új tagállamokat most pedig a más bejegyzett hozzászólók következnek herman winkler képviselő urat kérem másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az Innovációs Unióval az Európai Bizottság egy igazi irányt mutat. Nagyon nagy örömmel olvastam azt, hogy az Európai Bizottság számos követelést átvett a 2010-es javaslatunkból, és egyetetek azzal, hogy az Európai Uniónak van jövőbeli innovációs potenciálja, ezt jövőben ki kell majd használni, nem csak az olyan nagy innovációs országokkal szemben, mint az USA vagy a Japán, de az olyan feltörekvő gazdaságokkal szemben is, mint Kína. Az innováció csak akkor lesz sikeres, hogyha ez a tagállamokkal együtt, illetve a régiókkal együtt együttműködve fog megvalósulni. Ezért eh, nagyon fontos ez az innovációs partnerség, amiről beszéltünk, és eh, a mi frakciónk támogatta ezt mindenképpen. Ebben az összefüggésben intek attól, hogy kettő struktúrák jöjjenek létre. Azok az elképzelések, amelyek az innovációs partnerséghez kötődnek, azok nem eh, igazán vannak kidolgozva, és a tanács hozzászólása sem oszlatta el az igazi kételyeket. Az elképzelések, amelyek az innovációs partnerséget övezik, azok hasonlót annak a már meglévő eszközökhöz, mint például a technológiai platformhoz, a hetedik keretprogramban, vagy a KIX-hez, az Európai Innovációs Technológiai Központhoz is hasonlítanak ezek. Ugyanik kell arra, hogy szinergiahatások lé- lé- jöjjenek létre, ezt ki is használják, és hogy megfelelő megközelítést alkalmazzanak. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Correa de Campos képviselő alatt kérem egy percre. Köszönöm. Kedves kollégák! Az Európai Bizottság előtt áll az a feladat, hogy a politikai választások, megfelelő politikai döntéseket meghozza, a rendszert át kell alakítanunk, hogy sokkal hatékonyabb legyen, és a fenntartható gazdaságot szolgálja. Az innováció nagyon fontos eszköz, és na, komoly kihívások előtt állunk. Rengeteg kihívás van előttünk, úgyhogy próbáljunk világos keretek között dolgozni. A prioritások még nincsenek világosan meghatározva, nem tudjuk azt sem, hogy a egyes területeken pontosan mivel nézünk majd szembe, pedig nagyon fontos lenne, hogy az egyes szereplők részvételét ebben a munkában garantáljuk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a tagállamok szerepe, mi lesz a régiók szerepe, milyenek lesznek a struktúrák, milyen finanszírozás áll majd rendelkezésre. A tanácsnak és a bizottságnak is garantálni kell a kiválóságot, de egyelőre ez nem garantálható, hogyha hiányoznak az eszközök, amelyekre szükség van, például ebben az első kísérleti projektben is. Köszönöm. Való Gutierrez Cortines képviselőasszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én örülök annak, hogy az innovációs partnerségek rendelkezésünkre állnak. De most egy olyan valamiről beszélünk, vitázunk itt, amelyről még nem tudunk sokat, nem tudjuk pontosan, hogy milyennek a kezdeményezésnek a tartalma, mi a kiinduló modell. Úgyhogy én a következőt javasolnám. Ha hatékonyan kívánunk eljárni, akkor az eredményekre kell odafigyelnünk, ahogy már az előttem szólók is elmondták vizsgáljuk meg, hogy mi történt, hogyan működtek a partnerségek és platformok a múltban, és ezekből a tapasztalatokból tanuljunk. A hetedik keretprogram felülvizsgálatából rengeteg következtetést tudunk levonni. Több esetben a közös technológiai kezdeményezések jól működtek, és láttuk sajnos, hogy a kis és középvállalkozások viszont marginalizálódtak. Tehát én azt javaslom, hogy olyan politikákat vezessünk be, amelynek segítségével a kis és középvállalkozásokat be tudjuk vonni a munkába. Talán közvetítő testületekre lenne szükségünk, akik, amelyek segítik a kis és középvállalkozásokat, de nem hagyhatjuk, hogy a kis és középvállalkozások kiszoruljanak ebből. A másik témám az adminisztráció. Ennek az innovációnak az irányítása, a menedzsmentje rendkívül fontos. Az innovációnak meg kell jelennie a piacon, a piac viszont mindig előttünk jár, tehát a kapacitásainkat, az innovációs kapacitásainkat ki kell bővíteni annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani a piaccal. És valóban a vállalkozások ezeket a platformokat ki tudják használni a jövőben. Az innováció persze kockázatokkal is jár, nem csak az állampolgárok, hanem a vállalkozások részére is. Silvia Adriana Cikó, are... Most pedig Cikó asszony kapja meg a szót egy percre. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Az emberi jogi eh, nyilatkozat kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadon részt vehessen egy közösség kulturális életében, szabadon részt vett a kulturális életben, illetve a kutatásban, innovációban. Megoldásokat kell találnunk a társadalom problémáira, az öregedésre, a klímaváltozásra, az energiahiányra, a fenntartató fejlődésre, illetve a fenntartató szociális fejlődésre is. Hogy az innovációs uniót ki lehessen valóban fejleszteni, az innovációs politikát össze kell kötnünk a, az ipari politikával, az Európai Unióval. Csak a termelési kapacitások építésével lehet megfelelő munkahelyeket teremteni, és ezért az innovációs kapacitást meg kell tartanunk. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az, a kutatás eredményeit, azokat közreadják. Az innovációhoz újfajta partnerségre van szükség, jobb oktatással, jobb részvételi lehetőséggel az állapolgárok számára. Köszönöm szépen, Tika Osszony. Danuta Maria Hübner, intro uh, for one and a half minute. Danuta Hübner következik másfél percre. Köszönöm, uh, elnök úr, kedves kollégák! Az elmúlt uh, években sokat Beszéltünk az innovációról, és egy olyan politikai eszközről van szó, amelyről sokan azt gondolják, hogy minden problémánkat megoldja. Tehát nagyok az elvárások, eh, ideje teljesíteni, pragmatikusnak kell lenni. Az innováció minden kétséget kizáróan hozzájárulhat ahhoz, hogy megerősíti a növekedést az európai gazdaságban. Ahhoz azonban, hogy ez bekövetkezzen, eh, egy nagy erőfeszítésre, PPP eh, erőfeszítésre is szükség van, amelynek része az Eh, alapokhoz való hozzájárulás, hozzájutás, eh, ugyanakkor most gyorsan kell lépnünk, az ambíciótól el kell jutnunk a cselekvésig, ki, kell iktatnunk azokat a tényezőket, amelyek az útjába állnak az innovációnak, és új politikai eszközöket kell kitalálnunk. Az Európai Innovációs Partnerség ilyen eszköz lehet, potenciálisan kitűnő eszköz, de ahhoz, hogy ez beindulhasson, sürgős munkára van még szükség, menet közben kell megtanulnunk a dolgokat, és a legjobb gyakorlatot felismerni. Az innováció általában olyan innovációs rendszerben születik, ahol, az Euró, ahol a régióknak komoly szerepük van. Ez eh, az út az innováció alapú eh, politika felé, kihasználva a kohéziós politika eh, előnyeit, lehetőségeit, 85 milliárd euróról van szó, illetve az okos növekedés lehetőségét feltárni. Ez mindenhol működhet Európában. Köszönöm, és most pedig Balcsitis úrnak adom meg a szót. Egy perc. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Az innovációs politika és a technológia hozzá kell, hogy járuljon a 2020-as stratégia megvalósításához, valamint a versenyképesség és növekedés beindításához, javításához. Minden politika területre igaz ez, beleértve az energiahatékonyságot is. Tiszta technológiák kialakítására van szükség, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás elleni harchoz. Ezen múlik, hogy az innováció mennyire sikeres. Integrált innovációs politikára van szükség, amely csak akkor lehet sikeres, hogyha hatékonyan együttműködünk minden szinten, helyi, regionális és európai nemzeti szinten. Az innovációs partnerség egy kitűnő lépés a koordinált innovációs politika felé, ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a versenyképesség javuljon és fejlődjön a régió. Viselő úr, most pedig Mário Pirillo képviselő úrnak adom meg a szót egy sí, eh, grazie, president. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Most olyan időket élünk, amikor a közfinanszírozás esetében sok tagállam meghúzza az övet, közben a válságból valahogyan ki kellene lábalnunk. Az innováció mindig kulcsfontosságú szerepet játszott Európában, de szerte a világon gondoljunk a mobiltelefonoknak a szerepére, amely, amely a mi kontinensünkről indult. Az európai humán erőforrásnak komoly értéke van, ezt meg kell becsülni és a tagállamoknak együtt kell dolgozni, el kell kerülni a beruházások, a munka megkettőzését. Az innovációhoz egy stratégiaibb és jobban koordinált megközelítést kell alkalmazni. Ezek az innovációs partnerségek kiváló eszközök lehetnének a kezünkben. Én azt kérdezem a tanácstól, hogy milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy dinamikusabb legyen a munka, és hogy valóban a gazdaságot segítsük. Köszönöm ezzel véget értek a feliratkozott felszólalók, most pedig a Catch the Eye, az azonnali felszólalók sora következik. Nincs sok időnk, sinn Kelly képviselő urat kérem egy percre. sinn Kelly képviselő urat kérem. Köszönöm. Elnök úr, valóban nagy kihívással nézünk szembe, és nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, amelyekkel szemben állunk, megoldjuk valahogy. Itt van a kezemben a barométer, az euróbarométer felmérése, különböző érdekelteket kérdeztek meg. A válaszadók 90%-a szerint az innováció a versenyképesebb és zöldebb gazdaság kulcsa és 82% a válaszadóknak úgy vélekedett, hogy az állam és magánszféra partnersága elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa innovatívabb legyen. Szerintem a legtöbben egyetértenek ezzel, és én ezért üdvözlöm a mai vitát. Pont ma hívtam meg a tanács és bizottság képviselőit, valamint képviselőket, parlamenti képviselőket ebédre, hogy megvitassuk az innovatív partnerségek témáját. Ez a jövő kulcsa, ha a 2020-as stratégia célkitűzéseit tartani akarjuk, a GDP 3%-a, a kockázati tőke, és így tovább. Ezeket nem tudjuk másképp teljesíteni. Dau cuvântul domnului deputat Ioan Enciu pentru un minut. Ioan Enciu, következik egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Magyarul is megköszönte a felszólaló szeretném üdvözölni ezt az innovációs partnerséget, hogy minden tagállam részt tudjon ebbe venni, az Európai Uniónak jobban meg kell vizsgálnia azt, hogy hogyan lehet beruházni az infrastruktúrákba, a menedzsment struktúrákba, azért, hogy a tagállamok közötti különbségeket meg lehessen szüntetni, főként a regionális fejlesztésű, fejlesztési projektek fontosak, erre kellene itt koncentrálni. Nagyobb koherenciára van szükség, több ö, ö, alapra Európában, és nagyobb támogatásra van szükség a tagállamok és a vállalat részéről. Köszönöm. Most pedig Anyeli Atimaki asszonynak adom meg a szót. Puhemies, innovációista, on muodostunut ikään kuin... Az innováció egyfajta divatos szóvá vált. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az innováció önmagában nem lesz elég sok mindenre, mert egy termék kifejlesztéséhez több évre van szükség, és a termékek kifejlesztésének költségei folyamatosan növekednek. Közös kutatásokba kell tehát komoly összegeket fektetnünk eh, a belső piacon. Nincsenek könnyű megoldások, majd eh, meghozzák a gyümölcsüket ezek a kutatások, ugyanakkor eh, a kutatóknak meg kell adni a kellő időt. Ilda Figueredónak adom meg a szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon komoly kihívás előtt állunk, és az Európai Uniós kezdeményezés az innovációra összpontosul. Ne legyen e, ez csak egy szimbólum, ne csak a szavak szintjén maradjunk meg, hanem legyen ez e, egy olyan munka, amely a gyakorlatban is meg, megjelenik. Megfelelő módon kell támogatni ezt a politika szintjén és a finanszírozás szintjén is. A kísérleti projekt lesz a modell, és nagyon jó példája ennek az együttműködésnek. Mit szeretnénk? Hatékony eredményeket elérni, amelyet, amelyeket a közpolitikák támogatnak, és mindenki számára elérhető reformokat, társadalmi védelmet, szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani az időseknek is. Egyébként ez a projekt nem fog megvalósulni a gyakorlatban, az egyes politikákban, mert a költségvetési szigor nagyon megnehezíti az innovációs munkát, illetve azt, hogy az idősödő társadalom életminőségét javítsuk. Tehát Kérdés, hogy a tanács mit fog tenni ebben az ügyben. E Most pedig Matula képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az intelligens, fenntartható és bevonó gazdaság nagyon fontos a 2020-as célok elérése szempontjából, és ezt csak innovációval és kutatással lehet elérni. Nagyon fontos mindezek során a határokon átnyúló együttműködés, az alulról felfele építkező megközelítés a helyes, az innováció támogatása az oktatási intézmények, vállalatok részéről, ez fontos, és azért nem volt ez eddig még meg, mert nem volt koordináció. A helyi hatóságok ezeket a helyi innovátorokat támogathatják úgy, hogy pénzügyileg támogatják őket, és a kohéziós politikán belül partnerségeket hoznak létre. A partnerségek tehetnek a jobb innováció érdekében, illetve az érde, annak érdekében, hogy jobbak legyenek a kapcsolatok, és a jó gyakorlatokat is kicserélhetik. A regionális bizottság Romániában járt az elmúlt héten, és láthatták Eh, a régióban zajló innovációs projekteket az oktatási intézményekben, és ezen eh, kezdeményezésekkel találtak megoldásokat. Eh, Végezetül pedig a Szerex miniszter úrnak adom meg a szót, aki lezárja ezt a vitát. Köszönöm, elnök úr! és tényleg őszintén köszönöm a parlamentnek ezt az érdeklődést az innovációs dosszié iránt. Ez rendkívül fontos, hogyha késlekedés nélkül akarjuk ezt az innovációs tervet megvalósítani annak érdekében, hogy a kihívásokra megfelelően válaszolhassunk, és a külső versenyképességünket növelhessük. Azt gondolom, hogy nagyon szigorú menetrendet teljesített a tanács, a soros elnökség, mert október 6-a óta zajlik a munka, és a november 27-i tanácsülés előtt készen kell lennünk. Nagyon fontos tehát, hogy az innovációt kellő fontossággal ruházzuk fel. Ami pedig a partnerségek kiválasztását illeti, ott rámutatnék a kísérleti projektek fontosságára, mert ezek a kísérleti projektek fogják igazolni a modell életképességét. Ezek a kísérleti projektek fogják majd segíteni a különböző kutatókat, hogy egymásra találhassanak. Többféle projektet kívánunk elindítani, és a tanács elsősorban egy átfogó megközelítést, eh, egy alulról építkező megközelítést akar megvalósítani. Nem szeretnénk átfedéseket, nem szeretnénk eh, a már létező modellek megkettőzését, nem szeretnénk eh, túlzott bürokráciát, mert ez mind aláásná az egyszerűsítésre irányuló lépéseinket. Ami a költségvetési nehézségeket illeti, tudjuk, hogy a kutatási költségvetéseket keményen érintette a válság. A kiválóság kell, hogy a célunk legyen, és ezt kell figyelembe venni akkor is, amikor a különböző eszközök közti szinergiákat vizsgáljuk, különös tekintettel a strukturális alapokra és a keretprogramra. A tanácson belül pedig nagyon odafigyelünk arra, hogy a kis- és középvállalkozásokat segítsük. Ezeknek a kis- és középvállalkozásoknak eddig nem volt túl jó a hozzáférésük ezekhez a pénzekhez. Az egyszerűsítés egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy könnyebb hozzáférés biztosítsunk a kis- és középvállalkozóknak. Miniszter úr, akkor ezzel a vitát berekeztem, és meglehetős késéssel rátérünk a következő napirendi pontra a tanács